haláláról 72 éves volt. 2014-ben választották meg az Európai Parlamentbe, és a Fejlesztési Szakbizottság, valamint az Afganisztánnal való kapcsolatok delegációjának tagja, az ő nev, minnyájunk nevében mély együttérzésünkről szeretnénk biztosítani a családot.